Okay, well, welcome everybody. Mindenkit szeretettel köszöntök. Néhány közlendőm lenne, mielőtt elkezdjük az ülést. Először is formálisan jóvá hagyhatnánk-e a napirendet? Igen, jó, akkor formálisan jóvá is hagyom. A hirdetéseket, a bejelentéseket pedig a végére hagyjuk majd, hiszen szeretnénk minél előbb elkezdeni a munkát a miniszterekkel. Nagyon örülünk neki, hogy körünkben üdvözölhetjük Franciaország és Németország pénzügyminisztereit. Magyarország, Belgium és Spanyolország képviselőivel már tartottunk gazdasági dialógust, és ez az új eszköz, amely a gazdaságirányítás európai szintjét próbálja meg javítani, nagyon jól halad. Az euró csoport elnökét még mindig várjuk. Nemrég kaptam meg már megerősítést az, azt illetően, hogy január 21-én az olasz pénzügyminiszter is eljön majd az ekon hoz Most az ütemtervről. Kérdések feltevésére lesz először idő, a frakciók leadták a listát, hogy kik fognak fel, fel kérdéseket feltenni, 14 lehetőség lesz. A koordinátorok, a, a pottagok és mások is szólhatnak majd a DEON szabályok értelmében és a koordinátorok 5 perces időtartamot szeretnének kérdés, illetve válaszfeltevésre. Tehát, hogyha valaki 5, percig, 5 percet át kérdezi meg, tehát tesz föl a kérdését, akkor nem fog választ kapni kalapácsomat aktívan fogom használni, meg fogok szakítani mindenkit, aki túlszalad a felszólalási időn. Kérem szépen, hogy a kérdések feltevése során mindenki azt is jelenze, jelezze, hogy melyik miniszternek teszi föl a kérdést, és kérem, hogy ne tegyenek, meg, ne tegyenek föl három kérdést egy miniszter felé az öt perces időkereten belül, mert akkor nem fognak választ kapni arra. Elnézést, elnézést kérek, miniszter urak, hogy ennyire udvariatlan vagyok, és leszek majd majd az ülés során, de nagyon fontos, hogy betartsuk az időkeretet. A bevezető beszédükre maximálisan 7 eh, percet kapnak. Eh, eh, elnézést kérek, hogy ezt is nagyon szigorúan ellenőrizni fogom, de a ez, ez a szerepem mind a koordinátor szerepében, illetve a koordinátorok határozták ezt el így, úgyhogy ha ez önöknek nem felel meg, akkor kérem, hogy beszéljenek majd a koordinátoroknak. Először sajble úrnak adom meg a szót a bevezető megjegyzésekre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget kínálnak arra, hogy vitázhassak az önök szakbizottságával, arról, hogy milyen a helyzet Németországban, milyen kilátások vannak az Eurózónában, az Európai Unióban. Először is szeretném elmondani Németországgal kapcsolatban, hogy bizonyára tudják azt, hogy nálunk a gazdasági fejlődés akár csak Európában, akár csak a világ többi részén egy kicsit lelassult, legyengült. Az elmúlt hét előtt fogadtuk el a 2012-es vonatkozó költségvetésenket, és ebben az évben az európai másodlagos jog szabályait is betartottuk, a deficit határokat, és minden egyes kérdésben az egyensúlytalanságok javítását illetőleg is az Európai Bizottság javaslatait teljesítjük, tehát teljesítjük az európai szekunder jogot, Németországban elég gyakran beszéltünk arról, hogy nem lehetne gyorsabban csökkenteni a deficitünket, de úgy gondolom, hogy összességében a deficit csökkentés kapcsán akár csak az egyensúlytalanság csökkentése kapcsán megfelelő tempót alkalmazunk, és megfelelő mértéket alkalmazunk. Az euró csoportban az elmúlt héten nagyon fontos lépéseket tettünk, megállapodtunk a következő Görögországnak szánt segélyprogram folyósításáról. Németországban ez nem volt egyáltalán egy könnyű vita. A múlt hét pénteken a Görögországgal aláírandó egyetértési megállapodás érdekében a parlamentben nagy többséggel elfogadtuk ezt elfogadtuk a programváltozatásokat egy frakció kivételével, és így már a következő részét, szeletét a Görögországnak nyitott segítségnek lehet folyósítani. Ezen kérdések kapcsán mindig is az foglalkoztat bennünket, és talán ez a legfontosabb általánosságban, hogy meg vagyunk arról győződve, hogy a közös valutával kapcsolatos problémákat a gazdasági és valutaunióban, Európában a problémákat csak lépésenként tudjuk megoldani. Az ECOFIN-ban is fogunk erről holnap beszélni, szeretnénk majd egy egységes bankfelületet Európában, de ennek ügyelnünk kell arra, hogy a körül, a különbségeket a 17 eurózóna tagállam kapcsán, illetve a tíz olyan tagállam kapcsán, amelyek nem csatlakoztak az eurózónához. Tehát közöttük a különbséget nem szabad még növelni, hiszen a tíz más, másik állam közül, amelyek szeretnének eh, csatlakozni majd az eurozónához, tehát közöttük se növeljük ezeket a különbségeket. Ezek olyan fontos kérdések, amiket majd holnap az ECOFIN eh, ülésén meg kell vitatnunk a közös bankfegyület kapcsán. Ami a lépésenkénti megoldását illeti a problémáknak, a közös valóta problémák megoldását illeti, itt a következőket kell látni. Először is a problémák megoldása során a tagállamokban is vannak bizonyos intézkedések, amelyekkel már sikereket értünk el. Az elmúlt pénteken a német parlamentben már elmondtam, hogy mi mindent tett Görögország intézkedések szempontjából, és hogy Görögország előrelépést tett például a makrogazdasági versenyképessége szempontjából is. Ezt folytatniuk kell, viszont ez az út nem helytelen, ezt lépésenként kell követni, és ezért nem szabad, hogy rossz időben rossz ösztönzést adjunk ezeket a lépéseket mindig figyelembe kell vennünk, és mindig tudnunk kell azt, hogy a szükséges strukturális intézkedések, a strukturális deficit csökkentések csak akkor fogadhatóak el, hogyha a megfelelő cselekvési nyomás megvolt. Ugyanezt az utat kell folytatnunk, akkor is, amikor szeretnék visszanyerni a pénzügyi piacok bizalmát, a Lehman Brothers kapcsán a rizikókat megpróbálják elkerülni, az eurózónában is keresgedik ezeket a rizikókat, még akkor is, hogyha a bruttó a GDP-hez képest sokkal nagyobbak a kockázatok máshol, mint nálunk. Európában, az Európai Unióban, de a Gazdaság és Monetáris Unióban és vannak olyan ö, ö, dolgok, amikről csak nagyon nehezen lehet meggyőzni a piaci szereplőket, ezt sem tudjuk majd egy lépésben megtenni, hiszen annak érdekében, hogy sokkal legyen a döntéshozatali struktúránk, a már meglévő szerződések keretén belül lépésenként előre haladhatunk, és ez meg is történt például az elmúlt két évben a fiskális megakadással, a sixpack a two az európai szemeszterrel, viszont uh, ugyanakkor arra is szükségünk van, hogy nagyobb intézményi változások történjenek meg, például a szerződések kapcsán. A Német Szövetségi Kormány erre kész, viszont tudjuk azt, hogy nem lehet mindig várni a szerződések megváltoztatására, hiszen ezekre idő kell, és mindenképpen gyakorlatilag kell eljárnunk, és ezért meg vagyunk arról győződve, és most ebből majd két általános következtetésem fakad, tehát a fenntartható fejlődés Európában a globális kihívások tekintetében csak akkor elérhető, hogyha egy fenntartható pénzügypatikát folytatunk. Úgy gondoljuk, hogy a demográfiánk a küszöb, illetve fejlődő országok dinamikáját figyelembe véve, illetve a szociális piramisok figyelembevételével a világban, csak is akkor tudunk erősek maradni, hogy az innovációra ö, támaszkodunk, és ezért minden olyan fajta kísértés, hogy egy olyan fajta politikát folytassunk, amelynek kapcsán tudjuk csökkenteni az adósodást, illetve meg kell ö, oldanunk a struktúrás problémákat is, és ezt úgy gondoljuk, hogy ezt az utat kell folytatnunk, amelyet az elmúlt két és fél évben már nagyon sikeresen követtünk. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr, és késlekedés nélkül már is nem, nyilván nagyon örültünk, hogy meghallgathatok miniszter urat, de most a francia miniszternek adom át a szót. Tő. Elnök asszony, tisztelt miniszter úr, kedves képviselő, köszönöm szépen ezt a meghívást, nagy szeretettel fogadtam el, és örülök, hogy visszajöhettem az Európai Parlamentbe, hiszen kétszer is tagja voltam, visz jó volt visszajönni alelnöke is voltam egy időn keresztül, fantasztikus munkát végeznek önök, és azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz időszakban az Európai Parlament egy biztos pont, és kérem szépen ne felejtjék, hogy nem hagytam magam mögött Európát, nem felejtettem el, annak ellenére, hogy most francia pénzügyminiszter vagyok. Először a nemzeti helyzetről beszélnék, utána az európai jövőképről. Franciaország kapcsolatban kidolgoztunk egy gazdasági stratégiát, amely ugye az eladósodottság, eladósodottság Európa, e, a gazdasági egyenlőtlenségek kiigazítása, a válság, ezek nagyon fontos egyenlőtlensége, a munkanélküliségi arány 10%-os, e, a növekedési ráta csökkenőben vagy több mint három triminisztere, és e, az államadóság elfogadhatatlan szintet ért, és az államadóság is. Mi a reakciónk erre? egy olyan gazdaság kell, amely erős, amelynek vannak adóászai, ahol van versenyképesség, ezt be kell hoznunk, van lemaradásunk itt. Ezt most egy hármas utat jelent, ami az eladósodottságot illeti. Ez nagyon fontos, hogy Franciaország ismét kezébe vegye sorsát. Ismerik a célkitűzéseinket, világosan kifejtettük őket, 3%-ra kell, 2013-tól a GDP 3%-át szeretnénk elérni, 2010-ben még csökkenteni kell, aztán 2017-ben még jobb eredményeket kell elérni, 6 hónap alatt 6 projektet vezettünk be a nemzetgyűlésben, ezek a projektek oda vezetnek, hogy visszatérjünk az egyensúlyi állapotba az államadóság szintjén. Nagyon fontos, hogy konszolidáljuk ezt a helyzetet. A második pillérünk Európa, együttműködünk a német partnerekkel, nagy örömemre szolgál, hogy Wolfgang Schäubléval egy asztalnál ülhetek itt. Nagyon fontos tehát a négy prioritás Európa szempontjából az első. A nehézségben lévő országok problémának megoldása. Ugye Görögországgal kapcsolatban írtunk alá egy megállapodást múlt héten, hát nagyon nehezen, de végül is ez megfelelően alakult. Görögország számára nagyon fontos, az eurozóna számára nagyon fontos lépés ez, hiszen ez lehetővé teszi az, hogy bizalmi és növekedési feltételeket teremtsünk. Ez egy nagyon fontos helyzet, amely segíti a többi államot. A másik, a banki unió, a bankunió ami a pénzügyi ágazat szabályozását illeti, nagyon fontos, hogy a bankválság és az államadóság válsága összekapcsolódik. Nagyon fontos egy olyan jogalkotási keret létrehozása, amely segíti. Aztán a harmadik pillér a növekedés Európája, itt van az Európai Növekedési Paktum vagy Egyezmény, nagyon fontos az eurozóna szempontjából egy projekt, erről majd később szólok. Utolsó pillérünk a versenyképesség a miniszterelnök, a köztársasági elnök bejelentették, hogy létrehoznak egy versenyképességi paktumot. Holnap fogom ezt bemutatni és megvédeni a nemzetgyűlés előtt. A KKV-k számára tesszük lehetővé, hogy felvegyenek újabb munkatársakat, befektessenek, a munkaerőpiacot alapjaiban fogjuk megváltoztatni, történelmi pillanat lesz ez, és ha ezt együtt sikerül létrehozni, akkor Franciaország azt hiszem nagyon fontos szerepet tud visszahódítani számára. Nagyon sokat vezítettünk a versenyképesség terén, ezt szeretnénk visszaszerezni ezt a helyzetet, ami az eurozónát illeti. Eh, már elmondtam, tehát ami Európát bevontuk a nemzeti projekt Nem tenni különbséget az európai és a nemzeti projektek között. Azt gondolom, hogy az eurozóna egy csodálatos, még soha nem látott létesítmény. A válságban kiderült, hogy hiányoztak megfelelő stabilizációs eszközök, nem eléggé eltérőek voltunk, nehézségek alakultak ki. Azt gondolom, minden héten látom a nehézségeket, nagyon nehéz volt észszerű, okos és gyors döntéseket hozni. Nagyon fontos a szolidaritás, az európai válság integrációs válság. Európa hibázott. Nem arról szól, hogy túl sok Európa van. Mit is javaslunk? Egészítsük ki az eurózónát. Hagyunk lehetőséget, hogy valóban a szolidaritás terén tegyen előrelépéseket. Azt gondolom, hogy egy meg saját forrás szeretnénk kidolgozni az eurózónára, a 27 számára, autonóm forrásokból kellene táplálkozni, valóban ciklikus a ciklusokkal szemben menő, azokkal megbirkózó forrásrendszerek gondolok. Nagyon fontos például az eurozónán belül, ha lenne egy munkanélküliséget támogató, mármint annak a megoldását találó alap. Aztán, itt vagyok az Európai Parlament, elmondhatom, nagyon fontos, ha az demokratikus ellenőrzést megerősítenénk az eurozónában, mert a mostani modell nem működik tökéletesen. Úgy vannak a nemzeti parlamentek, de hát mi a helyzet az Európai Parlamenttel? Ezt pár napja is mondtam. Nagyon fontos, hogy legitimé váljon ez a demokratikus ellenőrzési testület, hiszen az Európai Parlamentet többek között az eurózon állampolgárai is megválasztották. Társ jogalkotó az Európai Parlament fontosabb szerepet kellene kapjon az eurózónában. Nagyon fontos a végrehajtó hatalom beépítése. Egy minisztert kellene kijelölni, egy eurózóna minisztert, aki gyakorlatilag elszámoltatható lenne az eurózóna beli állampolgárokkal szemben. A, ha szolidaritás mechanizmusokat bevezetjük az eurózónában, nagyon fontos lenne, hogy megfelelően tudjon működni, nem kell szigorúbb szabályokat bevezetni a költségvetés területén. Nagyon fontos, hogy talán Wolfgang már említette, azt gondolom, hogy egy felülvizsgálattal, ha a szerződéseket felülvizsgáljuk, nem ellenzem a szerződések felülvizsgálatát, de szerintem nagyon jó lenne az irányítás, utána pedig a hosszú távú problémák. Én azt gondolom, ha ezen az úton haladunk, akkor visszanyerjük az európai állampolgárok bizalmát. Én azt gondolom, ezek csak az első lépések, hát eh, azonnal fel kell lépnünk az alapvető problémák megoldását illetően. Nagyon fontos, tehát eh, vannak más lehetőségek, 2014-ben lesznek az európai parlamenti választások, több mint egy évünk van arra, hogy azt az európai politikai projektet megfogalmazunk, amelyet be szeretnénk mutatni majd az állampolgároknak 2014-ben, amely elegendő legitimitást jelent. És Franciaország ezen fog működni a szolidáris integráció szellemében François Hollande és kormánya ezt a szellemiséget képviselik. Thank you very much, Will. Nagyon szépen köszönöm. Akkor már is rátérhetünk a kérdésekre. Az első kérdés Pablo teszi föl. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajble úrnak intézném a kérdésemet. Spanyolországból érkeztem, és a spanyol francia határon voltak olyan vállalkozások, amelyek nem tudtak a válság alatt hitelhez jutni. Nagyon hasonló helyzetben van sok francia vállalat, sok-sok vállalat, ugyanakkor Franciaországban pedig nagyon jelentős támogatást kaptak a vállalatok. Ön szerint szükség van bankunióra. Mit gondol, miniszter úr, az Európai Parlamenttel fognak erről tárgyalni, hiszen Tiszen jelentéssel kapcsolatban az Európai Parlament már nagyon világosan kifejtette a véleményét. Milyen elemei lennének, milyen kulcsfontosságú elemei lennének egy ilyen mandátumnak a ciprusi tárgy, elnökség nevében? Tessék, Wolfgang! Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a bank felügyelet tel kapcsolatosan két kérdés merül föl. nem tudom, remélem, de nem vagyok benne biztos, hogy lesz-e mandátum. Más, másfelől pedig az a kérdés, hogy, hogy, milyen, hogy alkotjuk meg az irányítást. Mind a két pont nagyon fontos. Először is nagyon fontos megvédeni az Európai Központi Bank függetlenségét, és ezt elkülöníteni a bankfelügyelettől Egyszerűen ezt egy kínai nagy fallal kell elkülöníteni. Olyan értelemben, hogy a nem eurózóna tagok szabályozása is létre tudjon jönni, és hogy egyenlő elbánás jusson mind a kétfajta országnak. Nem tudom, hogy holnap tudunk-e egy ilyen megoldást találni. Még egy megjegyzésem lenne. Az elvárások a bankfelügyelet felé, illetve a vállalatok finanszírozásával kapcsolatos elvárások talán egy kicsit túlzottak. Az állam és kormányfők júniusi döntése arról szólt, hogy az Európai Bankfelügyeletnek a megbeszélt körülmények között kell dolgoznia, mégpedig az állami finanszírozás kapcsolatban, a, és úgy, úgy, úgy támogatja az államokat, hogy a, a, a tagállamoknak lehetősége legyen újra tőkésíteni a bankjaikat, és ugyanakkor egy kiigazítási programot is indítsanak el. Ezért nagyon fontos azt is gyorsan tudni, hogy az ESM kapacitását hogy tudjuk lefedni hiszen a, az, európai, az európai bankok helyzete és az európai bankok pénze olyan gyorsan el tud olvadni, mint a Pireneusokban a hó. A 2008-as bank, bankválságból megtanultuk, hogy Németországban az ESM-nek a ESM-mel e segítségével megtett és valódi tűzfalat képezett, úgyhogy ezt elvárhatjuk tőle, de ennél többet nem. Pablo, szeretnél még hozzátenni valamit? Igen, még nagyon röviden valamit hogyha lesz egy megállapodás, és ezt remélem, hogy az elnökség megkapja jövő héten a mandátumot, és létrejön egy bankunió, akkor kép lehetséges lesz -e majd közvetlenül feltőkésíteni a bankokat. Ezt már mondtuk, hogy nem közve, e, tulajdonképpen nem, de majd, hogyha a mandátum meg lesz, akkor kell elkezdeni a jogalkodási folyamatot, ez sokáig fog tartani, és majd az elkövetkezendő évben fogjuk kiépíteni a bankfelügyelet kapacitásait. A, a bankfelügyelet majd akkor gondolja át a feltőkésítés kérdését, de még akkor is egy sor más feltételt is figyelembe kell venni az ESM-ből folyósított kifizetéseknél, és ezeket nagyon jól ellenőrizni is kell. Spanyolországnak nem kell majd túl sokat várni a segítségre, hiszen gyorsan lehetséges lesz majd megállapodásra jutni, és akkor a az ESM-en keresztül lehetséges lesz a bankok feltőkésítése. Az kérdés, hogy majd lehetséges lesz-e közvetlenül hozzájutni a bankoknak az ESM finanszírozási eszközeihez. Köszönöm legközelebb beindítjuk az órát, hogy lássuk, hogy mennyi időm telt el. A szocialisták nevében a következő kérdés. Köszönöm szépen. Solble úrnak tenném föl én is a kérdésemet. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Három kérdésem van, nagyon rövid lesz mind a három. Németország tiszteletben tartotta azt a jogalapot, amelyeken a különböző beavatkozások nyugodnak. Megkérdezném önt, hogy a trojka jogalapjával egyetérte hiszen a trojka is tevékenykedik ilyen téren jelenleg az Európai Unió néhány tagállamában. <clears throat> Másodszor úgy tűnik, hogy néhány indikátor kiszámítása téves. Vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mondják, hogy az általunk megalapított jogalapok, hogyha a hatos csomag és a fiskális megállapodása fényében állapítottuk volna meg ezeket, akkor, akkor sokkal jobb eredményre jutnánk és sokkal több időt adnánk magunknak a költségvetési fegyelemmel kapcsolatos kérdések meg, megtekintésére. Egyetért önne ezzel? Tessék, Volkán! Ich glaube, die, die Troika... Úgy gondolom, hogy a trojka a munkája során teljes mértékben a szerződésben meghatározatokat tartja magát. Nem láttam semmi olyat, amikor ami bármilyen két adott volna okot. Azt kértük a trojkától, hogy az EFSF, korábbi EFSF, már az ESM munka kapcsán, hogy a három független intézmény adjon ki jelentéseket, hogy milyen fajta tárgyalások voltak a kormányokkal, és úgy gondolom, hogy a trojka ezt jól is teljesíti. Ezen kívül ez a politika sikeres, óriási előrelépéseket tettünk a két programban résztvevő ország esetében, Portugál és Írország esetében. Írország mellett Portugália is jó úton hajad, a, van egy specifikus probléma a Görögországban, ezzel intenzíven foglalkoztunk, viszont, ahogy elmondtam már korábban is, pénteken a német parlamentben elmagyaráztam azt, hogy mi is, is sikerült elérni Görögországban, viszont azt is elmondtam, hogy felismertük azt időközben, hogy milyen messzire nyúlóak Görögország problémái, és ezeket a nyilvános viták során gyakran ez alábecsülik, akár csak Görögországban, vagy más országokban is. Amit Görögországnak véghez kell vinnie, az számos közgazdász véleménye szerint az csak nagyon nagy terhelés mellett vihető véghez. A múlt hetekben zajlott viták során is elhangzott ez, és a trojkán belül is ezt intenzíven megvitatták, de úgy vélem, hogy Görögország is helyes úton halad, hiszen van ereje arra, hogy véghez vigye ezt, és akkor sikeres lehet. Spanyolországban is különleges a helyzet. Úgy gondolom, hogy Spanyolországban mindenképpen voltak speciális problémák a banki szektorban, és ezen kívül még reál gazdasági problémák is mutatkoznak. Sr. Elnézést! Tessék leállítani az órát, nem figyel, miniszter úr, mondja Eliza. It's going to be in Portuguese. <laughs> Portugálul lesz, miniszter úr. Én azt, amit elmondott, azt értettem, de néhány országban a fiatalkori munkanélküliségi arány 50%-os. És ez egy negatív spirálnak minősül. A nemzetgazdaságok, amelyek itt képviseltetnek, alig mint egy százalékkal növekednek. Nem hiszem, hogy ez elfogadható állapot. Igen, a kérdés az, mi az oka ennek, mondja a miniszter úr, és mi a hatás, mi az okokozat nem vagyunk egy nézeten, az hogy mi az okozat és mi az ok. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy fenntartható fejlődést csak úgy érhetünk el, amelyet bevezetőmben ismertettem, és amúgy azt hiszem, hogy Spanyolországban, a többi országban sikerhez vezet, ha ott is ezeket alkalmazzák. Tudom, hogy a magas fiatalkori munkanélküliségi arány sok országban, Spanyolországban nagyon szoros kapcsolatban állunk, kétoldalú tárgyalásokat is folytatunk, és európai megoldásokat is keresünk, hogy változtassunk ezen a problémán. Elnök asszony, köszönöm szépen az AD nevében, Wolf Klinz. Köszönöm szépen, Sable miniszter úr. Európa érték közösségnek tekinti magát. És hát dobból indulunk, hogy az államok és a polgárok tisztelettel adóznak egymásnak, és azt látjuk, hogy itt többen védkeztek. Ha azt látom, hogy egy német bulvárlap csak a, a görögökről lenézően szól, a görög felkelők pedig Angela Merkel asszonyt SS egyenruhába öltöztetik. Azt hiszem, hogy ez arra vezethető vissza szerintem, hogy nem elég gyakran folyt párbeszéd a politikusok és az állampolgárok között. Azt szeretném kérdezni, hogy ön hogyan javítan ezen a helyzeten? Most pedig franciára vált Klinz úr, a francia miniszterhez egy kis kérdésem arra vonatkozik, mi a helyzet az államadóság visszavásárlása kapcsolatos program, amelyet az Eurózóna Görögország számára javasol? Nem tudom, hogy a spekuláció nem kerül-e megint előtérbe. Mit lehetne tenni ezzel kapcsolatban? A másik kérdésem a politikai unióra vonatkozik. Világossá vált az, hogy az euró nem lesz talán sikeres, akkor, ha az eurózóna nem alakul át egy valódi politikai unióvá. Ön erről beszélte, vannak azok, akik szolidaritást kérnek először, és utána hajlandóak átalakítani politikai unióval az eurozónát. Van, aki azt mondja, először kell a politikai unió, utána a szolidaritás. Ön szerint melyik a helyes sorrend? Elnök? Jó, hát akkor ketté kell osztanom az időt. Először Wolfgang, másfél percet kap, hogy idő legyen a második kérdésre. Én Piernek adom át az idő nagy részét, Klinz úr. Én mindig is két és fél év ezelőtt a német Bundeszában is azt mondtam, hogy tisztelni kell azt, hogy milyen hatalmas feladatot róttunk a görög népre. Nyilvánvalóan nem zárható ki a tiltakozások. A média egy része eltúloz, ez mindenkit érint. Hát én is megjelentem már SS, SS egyenruhámban, görög újságban, de az utcán járva, görögökkel találkozva sokan odajönnek és köszönetet mondanak nekem. Azt gondolom, hogy felelősség teljesen kell elmagyaráznunk, hogy mi és miért lehetséges. Arra is utalnunk kell, hogy Görögországban hihetetlen megterhelés jelent ez. Én azt mondtam, hogy azt hiszem, hogy az elit vallott kudarcot Görögországban, tehát ezen nem tudunk változtatni. Nos, ami az államadóság uh, debt buyback-et illeti, amely megkezdődött Kodagországgal kapcsolatban, én nem aggódom. Különösképpen azt hiszem, hogy ez a görög hatóságok halandóságától függ, aztán a tanácsadók minőségétől, illetve a tanácsadók tanácsának minőségétől, és azoktól a szervezetektől, akik virtuálisan ugye 30%-os értéken vásárolják fel, vagy adják tovább ezeket az adóságot jelentő kötvényeket. Én azt gondolom, hogy az IMF Lagarde asszony ott volt Párizsban, találkoztam is vele, ő optimista, visszafogottan optimista ezzel a mechanizmusok kapcsolatban. A baj az, hogy hát gyorsan kell reagálni, mert december 13-án kell döntenünk az azonnali kifizetést folyósítás érdekében. Én azt szeretném, hogyha ez működne. Ami a többit illeti a politikai unió kérdését. A francia köztesek elnök a szolidáris integrációról beszél. Nagyon is messzire kell mennünk az integráció területén, költségvetés, szociális, pénzügyi, korlátozások nélkül, politikai, végtelen politikai integrációról van szó, de a szolidaritás nagyon fontos. Ebben a teremben voltam az Európai Konvent tagjaként. Én Franciaországban eh, kiálltam 2005-ben a népszavazás és a népszavazási szerződés mellett, és azt gondolom, ha az én honfitársaim nem látják azt, hogy ugyanúgy halad előre Európa a szolidaritás és a politikai unió területén, akkor nem tudom, mit tegyünk. Egyetértek a Wolfganggal, ugye van, aki szereti a szolidaritást, szolidaritás egyrésztről, meg másrésztről. Én azt gondolom, hogy Együtt kell ezen az úton haladni. A francia nemzeti program nem választható el az európai programtól. Azt mondtam, nagyon fontos az adósság visszafizetése. Nem vagyunk ilyen elnézőek, nem gondolom, hogy nem tudom, milyen futurista unióról nem beszélünk, nem. Most kell elindulnunk. Nagyon fontos a stabilitás és a szolidaritás. Nagyon szépen köszönöm. Csak a 30 másodperces figyelmeztetésig jutottunk, úgyhogy ez nagyon jó. Kate Swinburne kap most szót az ICR e nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. A francia miniszterhez szeretnék kérdést intézni. Reggel Tokióban Christian Noye, aki a francia nemzeti bank elnöke, azt, állít, azt mondta, hogy az eurózóna kormányain kell, hogy fejlesszék a pénzügyi és a strukturális reformokat annak érdekében, hogy a gazdaságaink versenyképesebbek legyenek. Ő tehát úgy gondolta, hogy a kormányoknak kell ö, ezen dolgozni. Ön ö, is említette a strukturális deficitet, de mivel az európai vezető eurózóna gazdaságokban most nagyon nehéz a helyzet, mit gondol ö, miniszter úr, hogy mi az, ami a hosszú távú versenyképességet, illetve a befektetési képességet fejlesztheti az eurózóna országaiban. Votre question me, me permet de... A kérdés ismét Franciaországhoz vezet vissza. Említettem, hogy ez egy erős, stabil gazdaság, nagyon fontos adóászaink vannak, ahol tetszik a méretgazdaság, diversifikált gazdaság, infrastruktúráink vannak, magasan képzett munkaerő, elismert kutatók, de az elmúlt években kicsit lemaradt a kompetitivását, illetve 10%-os a munkanélküliség, jelenleg nagyon magas az államadóság a GDP-hez képest, a deficit aránya is, ugye a németeknél 60 valány milliárd, nálunk még több, aztán az ipari termelés is visszaesett a GDP arányához képest. Mit is szeretnénk tenni? Együtt szeretnénk ezeket a problémákat megoldani, együtt szeretnénk szembeszállni velük. Annak érdekében, hogy hozzuk helyre, konszolidáljuk az államadóságot, a közkiadások területét. Nagyon fontos a termelés, nagyon fontos a szociális problémák megoldása, éppen ezért beszéltem erről a triptikus vagy három oldalú megoldási programról az Európai Unióban is ez az utat kellene bejárni, meg az Eurózóna területén is. Nagyon fontos a kompetitív és reformok kérdése. Többen kérik ezt Franciaországtól. Mi úgy döntöttünk, hogy ezeket elindítjuk, ezeket a reformokat. Mint említettem már, van különböző adókedvezményi megoldás. Szeretnénk egy 35 intézkedésből álló a versenyképességet elősegítő programot befejezni, ami elősegíti a fiskális stabilitást, az adminisztráció modernizációját, a vállalkozásokra ráluló adminisztratív erek csökkentését, a K plusz F elősegítését, a képzés segítését. Ez a kormány igyekszik minden fronton fellépni a megoldások keresését, illetően nagyon fontos a munkerőpiac reformja, éppen ez tárgyalás témáját képezi a szociális területen, nagyon fontos a munkahelyek védelme, amelyek, amely lehetővé teszi azt, hogy biztosítsunk nagyobb biztonságot a munkavállalók szemben, nagyon sok bizonytalanság, ugye ez a szerződéses formák, a munkaszerződések megőrizése nagyon fontos, az ipar továbbfejlődése, és eh, a jövőbeli mm, folyamatok megfelelőbb kezelése, árnyaltabb kezelése is nagyon fontos. Persze vannak sztereotípiák, ez egy nagyon is vonzó terület a külföldi befektetők számára. A másodikak vagyunk Európában befektetési vonzerő szempontjából. Amikor ma megnézem az államadóságunk finanszírozását, nagyon alacsony, ez az arány, ugye ez az adóság minőségéhez is kapcsolódik, de a célkitűzésünk sokkal offenzívabb, valóban azt szeretnénk, hogy a következő öt évben csökkentsük a munkanélküliséget, az államadóságot, állítsuk helyre, konszolidáljuk az állami mm, költségvetési szférát, az államháztartást. Nagyon fontos a produktív iparágak, a termelő ágazatok megerősítése. Ez időbe telik, a 2013-as év nem lesz könnyű, nagyon fontos, hogy fellépjünk 30 milliárdos euró, 30 milliárd euróval a államházatási hiányjal szemben. Olyan stratégiára van szükségünk, amit mi választottunk, amit mi felvállalunk hosszú távon is. Um, very quickly, Kay. Gyorsan, Kay, még egy kérdés. Hát lehet, hogy már tudom is a választ, de ezért úgy gondolja, hogy a, a hitelminősítő ügynökségek rosszul ítélik meg a helyzetet? Hát egyikük pozitívan, a másik viszonylag magas értékeléssel látott el minket, tehát majd hozzászoknak, hogy javulunk. Uh, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. A zöldek nevében Jean-Paul beszél, kapja meg a szót. Az én kérdésem a francia gazdaság és pénzügyi miniszterhez irányul. Moszkovicsi úr, esetleg felvilágosítana minket a banki reformokkal kapcsolatban, amit a francia kormány szeretne bevezetni méghozzá nagyon hamar. Úgy tudom, hogy a projekt, a a miniszter tanács alatt az évig elé fogják terjeszteni. Ez egy banki reform projekt, amely az Európai Banki Unióhoz kötődik. Milyen kapcsolat is van a kettő között, szeretném kérdezni. Aztán bejelentettek egy nagy reformot, amely oda vezetne, hogy a banki ágazatot szanálnák. Na most eh, ez lesz az új banki szanálási rendszerben is a helyzet? Meg fogják erősíteni az ellenőrzést és eh, a makroprudenciális felügyeletet? Miniszter úr, mi a kulcs eleme ennek a reformnak? Hogy választják szét szigorúan a banki betétek és garanciák, illetve a piaci műveletek rendszerét? A Likanen jelentés azt szeretné, hogy a piac megtartó tevékenységeket külön venni. Úgy tűnik, hogy az önök projektje ezeket a műveleteket mégiscsak megőrizni. Tehát eh, nem tudom, hogy az önök projektje nem a status quo segíti elé. Azt hiszem, hogy önök talán a kockázatot kívánják örökké valóvá tenni, miniszter úr. Nagyon jó kezdődött a kérdés, a vége kevésbé pozitív az ön kérdésének szememben. Tisztelt képviselő, beszél képviselő úr, mi a köztesöki elnök által elfogadott kötelezettséget szeretnénk szét szeretnénk választani ezeket az eszközöket a spekulatív tevékenységek ellenében hatva. Azt szeretnénk elérni, hogy a banki ágazati kockázatok arányosak legyenek a gazdaság finanszírozásával. Készek vagyunk arra, hogy a Likanen jelentést végrehajtsuk. Találkoztam pár hete Likanen úrral, és a célkitűzés az, hogy kvázi a banki piaci tevékenységeket ágazatokként szétválasszuk. A Nikanen jelentés talán kicsit túl nagy trading ágazati mozgásteret biztosít, tehát ezt a kereskedelmi célú tevékenységeket illetően, mi olyasmit szeretnénk, ami pragmatikusabb, és ami a spekulációt szétválasztja a nem spekulációtól, a gazdasági tevékenységtől. Ez egy eléggé radikális reform lenne, itt a felügyeletet is megerősítenénk. Nagyon fontos tehát a szanálás, a szabályozás, bizonyos tevékenységek betiltása, a magas frekvenciájú spekuláció betiltása, az nyersanyagok piacán például különleges a francia banki struktúra, nagyon erős, több százezer munkahelyet teremt a banki ágazat, az egyetemes bank modellje probléma, nem nagyon van lehetőség ezt a modellt felbontani, hát törékenyé válik ez a banki ágazat Európában és a nemzetközi porondon, de hát mégiscsak úgy tűnik, hogy a, banki, a francia banki modell jobban ellenállt a válságnak, mint sokan. Mi François Hollande, aki elnök jelöltként tett ígéreteket, ezeket szeretnénk tartani magunkat, egy beszédben, amelyben bemutattam ezt a projektet, hát nem tapsoltak meg állva, hát nem voltak annyira boldogok az érintett ágazatbeliek, de azt gondolom, hogy van, aki nem, tehát önszint is talán mi nem megyünk elég messze. Van, aki szerint túl radikális ez a reform, van, aki szerint nem megy elég messze. Hát a jó reform, egy reális, egy mérehajtó reform, konszenzuson is alapul, tehát nagyon nehéz a megfelelő egyensúlyt megteremteni a radikális, nem radikális között. Ezt szerettem volna elmondani. doing your four and a half minutes very well. Négy és fél perc telt el ezzel a fordulóval is nagyon jó. Akkor a Gulyénak adom meg most szó, Jörgen Klute következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Sobla úrnak intézném a kérdést. Arról beszélt, hogy a trojka politikája sikeres, hogyan magyarázza akkor azt, hogy mégis egyre nagyobb a megosztottság a szegények és a gazdagok között az európai társadalmakban? Nemrégiben Görögországban jártam, és azt láttam, hogy a bankok egyre inkább nyomás alá kerülnek, mert a megszorító politikák miatt az állampolgárok nem fizetik vissza a hiteleiket, és ha megnézzük ezt jobban, akkor néhány hete azt olvashatjuk, sőt hónapok óta azt olvashatjuk a német médiában, hogy a megszorítások rosszul hatta ki a német exportokra is. Hogyan kívánják a tagállamok közötti különbségeket megszüntetni? Ez lenne az első kérdés. A második pedig az, hogy milyen fajta konkrét eszközöket tartanak alkalmasnak. Hogyan kívánnak fejlődést, jólétet elérni, hiszen Németország és más tagállamok is szeretné csökkenteni az EU költségvetést, főként a foglalkoztatás területén, és hogyan kívánja az állampolgárok körében az EU támogatottságát növelni, helyreállítani, hiszen ezek az állampolgárok egyre inkább gazdaságilag és szociálisan is kirekesztve érzik magukat. Köszönöm szépen. Válasz. Ja, Istenem. Az utolsó kérdésre adandó válasz abból fakad, hogy hogyan látjuk mi a az összefüggéseket. Itt különbségek vannak. Pontosan kell ezt eh, elmagyarázni, hogy eh, a problémákat nem mindig az eh, Európ, a problémák miatt nem mindig az Európát, az Eurózónát, vagy a kormányokat tegyük felelőssé. Nagyon nehéz néha elmagyarázni azt Németországban is, hogy nem lehet a növekedést úgy elérni, hogy az államadóságokat növeljük minden gazdaságban azt láthatjuk, hogy minél nagyobb az államadóság, annál kisebb a fenntartatóság a növekedésnek. Múlt eh, hét pénteken, amikor a politikai megállapodásról tájékoztattam a német parlamentet, akkor elmondtam azt, hogy a görög gazdaságnak át kell alakulnia, amely összehasonlítható azzal, amikor a Varsói Szerződés országai 20 évvel ezelőtt próbáltak átalakulni. Tehát ez egy, nem egy egyszerű kihívás, és nem lehetnek illúzióink sem ezzel kapcsolatban. A növekvő különbözőség a társadalmainkban, amit a statisztikák is bizonyítanak, és a német szövetségi kormány meggyőződése szerint ennek az oka az, hogy nagymértékben megváltozott a globalizáció miatt a társadalom, és ehhez még hozzájárul az is, hogy fejlődtek a modern kommunikációs technológiák. Ha megnézzük azt, hogy a munkaerőpiacok hogyan változtak meg azáltal, hogy egyre inkább verseny van a munkaerőpiacon a világ többi részével is, például Láthattuk a bangladesi tűzkatasztrófát a tévében, és ennek kapcsán a kedves kollega is gondolhat a német textilipar bukására néhány évtizeddel ezelőtt. Ebben senki nem hibás, sem a tagállamok, hiszen ezt a kihívást csak akkor lehet leküzdeni, hogyha az innovációra építünk, illetve a befektetésre építünk az adott gazdaságokban, hiszen egyre inkább összekötött a globális világ, mert máskülönben vissza kell térnünk arra az útra, amit 1990-ben az Európa keleti része már befejezett. Szeretne kiegészítő kérdést feltenni, Jürgen? Igen, a konkrét intézkedésekről nem igazán hallottam, Schäuble úr hosszú távon lehet, hogy van ebben igazság, de a konkrét intézkedések, amelyek konkrétan kihatnának például a adóbevételekre, ezekről nem mondott semmit. Válasz. Kedves kolléga, ebben a válasz abban rejlik, hogy az elmúlt három évben Németországban sokat beszéltünk erről. Pénzügyminiszteri tevékenységém elején, 2009 végén, 2010 elején mindig azzal kritizáltak, hogy túlságosan gyorsan csökkentjük a deficiteket, és ezáltal veszélyeztetjük a növekedést. Például egy amerikai kollégám és az Európai Bizottság is ettől félt. Időközben minden nemzetközi tanulmány, a bizottsági jelentés is azt mondja, hogy teljesítjük mindenfajta kötelezettségeinket az európai szekundári jog értelmében. Az OECD és az ilyen részéről is megkaptuk a jelentéseket, és ezek is leszögezték azt, hogy megtesszük a szükségeket, vagyis Németországban növeltük a belső keresletet, visszanyertük a bizalmat. Az OECD jelentése is azt írja, hogy a gyenge növekedés oka nagymértékben a bizalmi válság volt. Ez az állami adósság, ez a deficit, ez nem tartható, és ezek egyre inkább bizalomvesztéshez vezetnek. Tehát vissza kell nyernünk a bizalmat, ebben sikeresek voltunk, és egy év után az amerikai pénzügyminiszter is azt mondta, hogy szeretné az amerikai pénzpatikát és a miénkhez hasonlóvá tenni. Rendben, mondja az elnök, akkor visszatérünk az EPP-hez, és Werner Langen tehet fel egy kérdést, tessék. Nagyon szépen köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani a két miniszternek, hogy egyértelmű és nyílt módon mérték fel a helyzetet, elmondták, hogy milyen fajta reformok állnak még előttünk. Bárnyi úr azt mondta, hogy az eurózóna, e, illetve a pénzügyi piacok között megindult a harc, és most a tanácskozáson majd arról beszélnek, hogy az eurózóna e, csapata talán leváltja a, az edzőjét, Schäuble úr is utalt erre, a francia miniszter tovább szeretné viszont folytatna, szeretné megváltoztatni a játék teret, a térfelet, ha jól értettem. A mindkét kérdés mindkét miniszterhez szól. Először is a francia minisztertől kérdezném azt, hogy ő azt mondta, hogy a demokratikus ellenőrzést szeretné az Európában a közös adósságplafont szeretné elérni, azonban ehhez szerződéses változtatás kell. Mikorra látja ennek reális esélyét? A német pénzügyminisztertől kérdezem, Ön azt mondta, hogy bizonyos jogi kérdéseket még tisztázni kell a bankunió tekintetében, főként a nem eurózóna tagbeli országok részletelőt érdektően, az LKB szerepét illetően, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt vonatkoztatni a szerződésekre, hiszen itt van egy, egyfajta korlátozás. Hogyan kívánja ezt megoldani? Hol látja ön a megoldási lehetőségeket? Euh, Azt hiszem, hogy nagyon fontos a demokratikus ellenőrzés, annak megerősítés az eurozónán belül. Fiatal európai ügyi miniszter voltam, részt vettem európai tanácsüléseken, a külügyi tanácson, itt voltam önök között, az Európai Parlament tagja voltam, 15 évet töltöttem európai intézményekben, és az ECOFIN ülésről haza visszatérve a helyzet az, hogy sokkal bonyolultabbak a témák, több téma van, heterogénebbek ezek a témák, nem jobb a helyzet, mint volt. Nem működik, ahogy kellene. Az euró csoport, ugye egy olyan testület, aminek hatalmas hatalma van, lehetősége van. Mário Drágival az élén a legoperatívam, de őszintén, hát ezek a mechanizmusok nem méltóak a mi elképzeléseinkhez három éjjel, három nap kell egy probléma megoldására. Éppen ezért azt gondolom, hogy az Európai Parlament tiszteletben tartva az integritását olyan modalitásokat kell találni, amely segítségével valóban megfelelően tudja ellenőrizni, szabályozni ezeket a kérdéseket. A nemzeti parlamenteket jobban meg kellene vonni. Azt gondolom, hogy kell -e módosítani szerződést. Személyesen, európaiként szólok, nem feltétlenül gazdasági miniszterként. Én nem ellenzem a szerződés módosítása gondolatát, de kérem szépen itt van egy elsődleges határidő, vannak mások, hát van egy sokkal fontosabb dolog. Az európai parlamenti választások 2014-ben, most állampolgárként fogalmazom meg gondolatomat, ezek a kérdések integráció, szolidaritás integráció az erozon elmélyítés és az demokratikus kontroll közötti egyensúly, ezeknek rész kell, ezeknek szerepelniük kell majd a választási kampány vitáiban. Utána kell foglalkozni a szerződés módosítással, nem vagyok ellen, mint említettem. Langen, Langán kollega az elmúlt ECOFIN ülésen az Európai Bizottság jogi szolgálatát arra kértük, hogy dolgozzák ki azt, hogy egy korlátozott szerződéses módosítással hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát a 127-es cikk 6-os pontja érdekében, hiszen az EKV-vel kapcsolatban ez nehezen megoldható, ezt ő is elmondta. A svéd kollega, aki ezt a javaslatot tette, azt mondta, hogy meg lehet állapodni arról, hogyha egy átmeneti megoldást találunk. Én a holnapi ülésen várom eh, a javaslatot, azonban nem kaptam ez idején még semmit. Are you happy with that, Werner? Meg, elég, meg van elégedve ezzel, Werner? Hát még a francia miniszter úrnak szeretnék egy eh, kérdést feltenni a, követ, a, a köz, közös közös adósságszintnek részle, részei lesznek az eurókötvények? Oui, je... Igen, azt hiszem, hogy Franciaország ugye kedvezően viszonyul az eurókötvényekhez. Mi a kampány során is kiálltunk emellett most is, azt gondoljuk, hogy több partnerünk számára, Wolfgang Schäuble számára is, az erőkötvény egy vörös posztó volt, ha úgy tetszik, hogy vörös vonal. Most a folyamat végén koronázásról ennek a folyamatnak, hogy ha lesz intézményi módosulás, erősebb unió lesz, azt gondolom, hogy ez az álláspont szolidáris integráció mind a két dimenzió, politika és a kölcsönösség elve szerint. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. A szocialisták nevében Biti Simon kapja meg a szót. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, az Európai Bíróság a közös európai bankfelügyelettel egy újra tőkésítést vezetett be. Ez egy olyan feltétel, amely Schäuble miniszter, amelynek Schäuble miniszter úr új értelmet adott. Nem, nem gondolja, hogy az ESM által egy közvetlen feltőkisítésnek lenne értelme, úgy, ahogy ezt nálunk is, a mi házunk is értelmesnek tartja, ehelyett, hogy hogy, hogy, hogy az adófizetőken keresztül oldjuk ezt meg. Hiszen az embereknek megígértük azt, hogy nem az adófizetők fogják majd megfizetni a válságárát a jövőben, hanem maguk a bankok, és hogy ezzel kapcsolatban ez lesz majd a betétbiztosítási, betétgarancia alap, illetve a valuta alap. A bizottság ezt jónak tartja, és ilyen módon legalább egy közepes bankcsődöt meg lehetne oldani az adófizetők bevonása nélkül, az adófizeték terhelése nélkül. A tanács viszont elutasítja ezt, hónapok óta egyszerűen nem hajlandó ebbe belemenni. A másik, másik alap az újratőkésítési alap, egy olyan, olyan magasság, olyan, olyan mértékű, olyan ez megfelel 77 milliárd eurónak, 1% a, a fedezettel rendelkező betéteknek. Ha megnézzük az újra tőkésítést, a bankok átszervezését, több mint kétszeresét fizetjük meg. Egy olyan összegről van szó, a többi eszköz a bail és mellett túl alacsony. Azt kérdezem önöktől, ha itt szeretnénk betartani az ígéretünket az adófizetőknek, hogy nem ők fogják a kockázatot megfizetni, kérem szépen, ami a szintet illeti, és ami a kötelezettségvállalást, hogy lehet ezt a törvényhozást lezárni, kiváltképpen a betétbiztosításnál, a betét garanciánál? Nehogy az európai stabilitási mechanizmus és ne az adófizető legyen az egyetlen alap, ami állandóan rendelkezésre áll. I think that was mainly to you, Wolfgang. And... Azt hiszem, hogy ez mind, mind a kettőnek tettem fel a kérdést. Elnök, akkor mind a két miniszter egy percet kap a megválaszolására. Simon, dar... Simon úrnak szeretném a figyelmét felhívni arra, hogy minden intézkedésnél oda kell figyelnünk arra, hogy a pénzügyi ágazat ne legyen ne gyengüljön a túlszabályozás miatt. Ugye a bankiválságból azt tanultuk, akkor nem voltam még pénzügyminiszter, a Steinbrück elődöm kollégámnak volt ez a problémája akkor. Igen, Steinbrück volt akkor pénzügyminiszter, kérem szépen. Most más szerepet vállal a német parlamentben. Minden esetre akkor ő volt az illetékes. Milyen tanulságot vontunk le a Bázel 3-asban, hiszen globális kérdésekről van szó. Ami a versenyképességet illeti, a globális pénzügyi világba kell beépítenünk, a bankok teljesítménye azért összefügg a foglalkoztatás, a növekedés, a gazdasági fejlődéssel. A Basel 3-as folyamat, remélem, hogy a CLD 4-est végre meg tudjuk valósítani, a tőkekövetelmény irányelvet, az is nagyon fontos, hogy legyen egy egységes szabálycsomagunk. Kérem szépen, hogy most ezt már zárjuk le, ez a tanástól függ persze. A második dolog, arra is oda kell figyelnünk, hogy mit tudunk a bankokra ráerőltetni. Tudjuk, hogy a CRD 4-es, a Basel 3-as ellen bezenkednek a bankok, ami egy európai rendeletet illeti, először bevezettünk egy nemzeti szanálási alapot, nem vethető össze, meg nagyságában azzal, amire szükségünk van, de amit teljesíthetnénk ebben az időszakban, ez a helyes út. Ami a betölt biztosításokat illeti, ott arról van szó, hogy vannak nemzeti betét garanciák, ezek eltérőek. Ha a mostani időszakban, a mostani feltételek mellett a betét, betét biztosítási rendszereket akarjuk európaivá tenni, vagy átjárhatóvá akarjuk tenni a nemzeti rendszereket, akkor kérem szépen azt a kérdést ne tegyék fel senkinek, hogy hogy szeretné fenntartani az állampolgárok jóvágyását egy európai szabályhoz. Azt hiszem, hogy ott nagy ellenállásba ütköznénk, ha ezt kérnénk. Elnök asszony, azt hiszem, hogy Moszkovicsi úrtól nem tudunk választ kapni, mert nincs több idő. Egyik kollégáját esetleg megfosztja a kérdésétől? Hát, ha a kollégák egy kicsit sporoltak volna az idővel, akkor több idő maradt volna nekem. Röviden válaszolok, mondja a francia miniszter úr. Igen, az igaz, hogy létrehoztunk egy kapcsolatot a banki felügyelet, és ugye a legutóbbi európai csúcson és szoba került a CLD, e az irányelv azt gondolom problémákat okozhat, de pragmatikusan kell megközelíteni, úgy kell eljárnunk, hogy az európai stabilitás mechanizmus valóban megfeleljen ami a banki felügyelet illeti, ez egy három oldalú kérdés. Azt hiszem, hogy ide tartozik a betét, biztosítás és a bankok szanálása. Én pozitívan viszonyulok ehhez a kérdéshez, ami a tanácsot illeti, ők a felügyelettel foglalkoznak, szerintem ambiciózusabbnak kell lennünk. Okay, uh, moving on. Rendben van, lépjünk tovább. EPP nevében tanulta Hubnernek adom meg a szót. Köszönöm szépen, Sharon. Schäuble miniszter urat szeretném kérdezni arról, hogy az eurozónában nem résztvevő országoknak és az egy, egységes felügyeleti mechanizmusnak a kapcsolata mi lesz. A bizottság nagyon sokat módosított már a javaslaton ezekre az országoknak vonatkozólag, de a parlament még nem tudta megoldani a fiscal backstop kérdését, ugyanis lesznek fiskális következményei ezekre az országra nézve a felügyeletnek. Az egyik megoldás az lenne, hogy a bank újratőkésítést az eurozóná, nem eurozóna tag országok felé is meg lehetne nyitni, illetve hogy hozzájárulást kellene kérni az országoktól, de ez szerződés módosítást követel. Tehát a jelenlegi helyzetben a a nem euró országok fizetési eszközeinek fejezetét lehetne megtekinteni az ESM-en e belül ennek a megoldására. Azt szeretném kérdezni, hogy a fiscal backstop kérdését hogy nézik a miniszterurak az e- nem eurózóna tagok országokkal? Először is az, arra szeretnék utalni Hübner asszony, már ezt nem nagyon szeretik hallani az emberek, a bank felügyelet sem tud mindent megoldani, nem tud minden bankot az ESM-ből feltökisíteni hiszen vannak még emellett megegyezések a különböző kiigazítási programokról. Ezek olyan feltételek, amelyek, amelyek hozzájárulnak a feltökisítéshez. A nem euró tag államokkal kapcsolatban itt ez is a probléma. A nem eurózóna tagoknak maguknak kell eldönteni, hogy valóban szeretnének-e részt venni ebben a mentőcsomagban, illetve hogy milyen formában szeretnének ebben részt venni. Én úgy gondolom, hogy nem elég az, ezt, ezt, még nagyon, ezt még nagyon jól meg kell vizsgálni. Az európai mechanizmus úgy néz ki, hogy a tagállamnak kell kérvényezni, és a tagállammal kell megállapodni a különböző feltételekkel, feltételekről, annak érdekében, hogy ezt lehessen, be lehessen vonni. Elnök, Danuta szeretne kiegészítő kérdést föltenni? Miniszter úr, nem kíván hozzászólni, akkor a következő kérdés az EPP nevében Diego Fél képviselője. Köszönöm szépen, Sharon. Mind a két miniszterhez intézem a kérdésemet, megpróbálom rövidre, rövidre fogni. Nem olyan régen megváltoztak a feltételek Görögországgal kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy mi a véleményük, milyen lehetőség van arra, hogy az új feltételek, a kamatok, a lejárati idők és egyéb kérdések szempontjából, ezek más tagállamokra is vonatkozhatnának, olyan tagállamokra, amelyek problémákkal küzdenek és programokat kell összeállítsanak, például Portugáliára. Portugáliának nem ajánlanám, hogy egy ilyenfajta lépést tegyen, mert ez azt jelenteni, hogy hogy azt kellene választani, amit Görögország is választott azt az utat, de Görögország egy különleges eset volt. Ha másodrésztről viszont a kamatokat a bilaterális hitelek esetében Görögországban mérsékeltük, Portugália és Írországban nincsenek ilyen bilaterális hitelprogramok, ezért nincsenek ilyenfajta átruházási lehetőségek, és az ESM esetében Görögországot illetőleg egy 10 éves türelmét hattunk Portugália és Írország esetében, amelyek lépésenként teszik meg a, a, a lépéseket a piacok felé, ez egy ha ezt megtennék, amit Görögország is, akkor ez nem lenne megfelelő jel, és ezért azt javasolnám, hogy ezt a fajta utat ne kövessék. Exactement. Én ugyanabban az irányban haladnék. Ami Görögországot illeti, én azt nagyon örülök, hogy elmondhatom, hogy mérföldkő volt, amikor megoldást találunk ennek az országnak, a problémának a megoldására, és az egész eurozónára hatott ez. Ez egy nagyon fontos célkitűzés is volt, mérföldkő, ez a mérföldkő. Ami a megállapodást illeti, ez a megállapodás stabil, fenntartható, teljes, a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalásokat is <clears throat> tartalmaz. A múlt héten lezajló a kapcsolatban meg kellett tenni bizonyos lépéseket, nagyon is nehézkes volt, azt hiszem, nagyon komplex kérdéskörről van szó, a kiinduló pont nagyon eltérő volt, mindenkinek mások voltak az elképzelési elvárásai, azt akarták, hogy a program fenntartható legyen, stabil, garantálni kellett a program finanszírozását, nagyon fontos volt, ugye 2020-ig van lehetőség, és azon túl az adóságot megszol, vagy lesz szolgáltatni, ami a debt buyback-et illeti, hát azt hiszem, hogy ez lehetséges, és valószínű, hogy ez működni fog ez a rendszer. Azt hiszem, hogy ennek sarokköve lesz ennek a mechanizmusnak. A görög barátaink így azt hiszem meg tudnak felelni a kötelezettségvállalásokat, amik Portugáliát illeti. Ugyanazt a választ adnám, mint Wolfgang Schäuble. Nem ugyanaz a helyzet jellemzi Portugáliát. Nem hiszem azt, hogy eh, utánozni kellene a görög megoldást a többi országnak. Portugál megoldása nem ez. Jó úton halad a portugál program, eh, a terveknek megfelelően alakul, eh, ugye vissza fognak térni a piacra, más a helyzet ennek az országnak, meg kell különböztetnie magát Görögországtól, és meg is teheti. Is going not come back? Yeah. Visszakezdtél, Fiego? Köszönöm szépen. Nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni. A portugál kormány nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy betartsa a programot. Mit gondol, milyen ösztönzőket kell adni az online szavaknak, mint Portugál? Még egyszer, ez a kormány, az erőfeszítései, a program teljes támogatásunkat élvezi. mit Általában, és most is egyetértek Pierre Moszkovicsival. I think the answer there is keep azt hiszem, hogy erre az lehet a válasz, hogy folytassák a munkát, de a, a kamatok fenntarthatóságáról szóló kérdésekkel én is szimpatizálok. Liam Vángog a következő kérdésről tevő az SZSD nevében. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon sok föderalista van ebben a teremben. Nekünknek, föderalistáknak, hát mi tudjuk, hogy az Európai Építmény következő lépése egy olyan lépés, amely a költségvetési fegyelmet teszi majd kötelezővé, de nagyon fontos a költségvetési kapacitás építése. Közösségi szinten ez ugye hát létezik, minden föderális szövetségi államban, konstrukcióban. Ez a dosszié jól halad, mert ha összekötjük a Van Rompuy úr javaslatait, eh, ugye az időközi ütemtervében, ha megnézzük a blueprintet, amelyet a bizottság tett közé, ha ide vesszük Marian Tyson jelentését, nem régen fogadtuk el a parlamentben, itt van ez a gondolat, hogy kell egy költségvetési kapacitás annak érdekében, hogy az aszimmetrikus sokkokat kezelni tudjuk, és ahogy PM Moszkvics is említette, hogy ne legyenek anticiklikus politikák. Nos, eh, vannak azért árnyalatok, másként használják a költségkapacitást, az anticiklikus politika fogalmát, vagy a pro- prociklikus politikák ösztönzését. Az alapvető probléma, ebben a pajmán minket sokat foglalkoztat, az az, hogy hogyan lehet táplálni ezt a költségvetési kapacitást. Mindannyian tudjuk, hogy a pénzügyi tervről szóló tárgyalások nagyon nehezen haladnak, nagyon sok tagállam nem szeretné növelni hozzájárulását, a kérdésem mindkettőjükhöz intéződik, azt hát igazából a francia miniszter úr már válaszolt bevezetőben, inkább Schäuble úrtól várnék egy kicsi reakciót. Hogyan lehet a saját forrásokat megnövelni az Európai Unióban? Hogyan lehet ezt a költségvetési kapacitást saját forrásokkal táplálni? Milyen eszközöket lehet elképezni? adót, kölcsönt, hát talán ne az a gondolkodásmód legyen rá képző, mindig azt számogatja, hogy mit nyer, mit veszít ezen. Mindenki saját kis kalkulációit végzi. Ez Ez egy olyan kérdés, amit két mondattal nem lehet megválaszolni, mert alapvetően a német szövetségi kormány és jó magam is egyetértek az ön megközelítésével, viszont ehhez például a saját bevételhez mindenképpen szerződésmódosításra van szükség, és fennről a kérdés az eurózónak kapcsán, hogy az intézmények az EU27 kapcsán ehhez hozzan illeszkednek. Én azt javasoltam, hogy az Európai Parlament szerepét növeljük az olyan kérdésekben is, amikor nem kell mind a 27 tagállam képviselőnek részt venni abban, hanem csak azoknak a képviselőnek, akiket érint ez. Hiszen az eurozóna költségvetéséről kell döntenünk. Én nem tartom ezt mindenképpen célravezetőnek, hogyha ezt így finanszíroznák, és ezért a költségvetési tárgyalások, akár csak a pénzügyi tervvel kapcsolatban, ezek kapcsán nagyon is ügyelnünk kell arra, hogy az erkölcsi veszély és a moral hazard problematikáját ne becsüljük alá. Hogyha nem tudjuk fenntartani a, sporol, a megszólításokra vonatkozó nyomást, akkor a tagállamok szuverén Európáját nem tudjuk meggyőzni majd, és itt mindenképpen javításra van szükség, és óvatosan kell előre haladni, hiszen az elmúlt hetek tárgyalása is egyetemben megmutatták kormányfői és államfői szinten. Ahogy már mondta Liam, részben válaszoltam a feltett kérdésre bevezetőmben, szeretném elmondani, hogy az eurozónával kapcsolatban kell legyen egy kontraciklikus működés, és ha szükségesek a saját források, ezek között kettőre gondolok. Ugye a pénzügyi tranzakciós adó, ezt amelyet majd megerősített együttműködés keretében legalább 11 tagállam fogja bevezetni, itt lehet esetleg a társági adók egy részét is bevonni, aztán osztom azt a véleményt, amit Wolfgang fogalmazott meg, ami a demokratikus ellenőrzés élet az eurozónában. Hát nem arra van hogy egy, még egy európai parlamentet hozzánk létre, hanem egy olyan európai parlamenti alszervezetet, amely elősegíteni esetleg az erozón ellenőrzését, tehát azt hiszem, ez a vita 2014-es vita témáját is képezheti. Ez a parlament egy olyan formáció, amely az eurózóna problémáját is meg tudja oldani. Ugye hát ugye nagyon sokszor az európai csúcson, ugye külön van az eurózóna eh, csoport, kül, néha külön válik, tehát itt a parlamenten belül is lehetne egy ilyen fajta differenciálás. Um, the final question. Az utolsó kérdést az EPP Gunnar Hapmark teszi fel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy a miniszterek eljöttek ma hozzánk. Tudom, hogy nagyon sok vita folyik az európai versenyképességről és stabilitásról, és ez az eurózóna, illetve a nem eurózóna tag, tagállamok kérdésére, a részvétel előnyeire és hátrányaira is vezet. Én tudom, hogy ennek megvan a nagy, nagy kockázata annak, hogy az belső piac és a pénzügypiac is szétaprózódik, és ezzel együtt a felügyelet is szétaprózódik. Szeretném a vendégektől megkérdezni, hogy mi a véleményük ennek a konzekvenciáiról, és hogy kívánják elkerülni a káros konzekvenciákat. Szeretnének-e szerződésmódosítást javasolni, ami arra mennek, hogy mindenki vegyen részt ebbe. A másik kérdésem pedig az, hogy milyen problémái vannak az intézményeknek az Európai Unióban jelenleg, amelyeket meg kell oldanunk annak érdekében, hogy a kormányok a versenyképességi reformokra koncentráljanak és a stabilitást helyezzék előnybe. Francia miniszter úrnak még az lenne a kérdésem, hogy eh, szükségesek-e eh, például szigorúbb szabályok az állami támogatás, illetve az acélipar eh, államosítása terén. I think Wolfgang... Elnök, azt hiszem, hogy először talán Wolfgangnak kellene válaszolni, vagy Pierre-nek adjuk meg először a szót. Hát döntse el Pierre. Jó, akkor Pierre, miniszter úr, megadom a szót. Ami a fémipari ágazat államosítását illeti, a kormányzat, amennyi ezzel foglalkozott, hát tulajdonképpen a visszatartó erőként, vagy hát le akarták beszélni az embereket róla, tehát nem, nem akarták ezt. Például itt van ugye az atom fegyverek kérdése, a nukleáris fegyverek kérdése. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államokban meg, bekövetkezett már egy ilyen folyamat, ez bekövetkezett Európában, egy észszerű eredményt kellene elérni, egy intelligens eredményt, ugye a mitáról is már említettek, igen, el kell kerülni a szétforgácsolódást, nagyon fontos az eurozónak különleges egyedi sajátosságának kiemelése, a banki kérdésé, az ECOFIN tanácson foglalkoztunk ezzel. Nagyon fontos az, hogy legyen olyan felügyelet, amely az LKB alá e, kerül, a nemzeti felügyelő szervekkel együtt. Visszaben kell tartatni ennek a felügyelő szervnek a hatáskörét, és az eurozónán kívüli tagállamok talán érezzék azt, hogy ez egy bels, a belső piac, egyenlő, egyenlő rangú felekről van szó, és hát azt hiszem, ide fogunk eljutni, ezt az utat keressük. Ami a többit illeti, én nagyon is támogatom azt, hogy az eurozóna több, mint a megerősített együttműködés, már az integráció egy fajtája, Ugyanakkor az unió 27-ek uniója. Nem szabad a kettőt szétválasztani. Ezen együtt kell dolgoznunk. Hökmárt kolléga, már korábban egy másik kérdésre válaszolva elmondtam, hogy én nagyon aktívan támogatom az e- az egyenlő bánásmódot az eurózóna tagok és a nem eurózóna tagok között, és ezt szeretném a bankfelügyeletnél is biztosítani. Ehhez köz, szükséges a megfelelő szabályzás is. De hogyha nem szeretnénk, hogy a különbségek a 17 és a 10 között elmélyüljenek, akkor ahhoz az is, font, az is fontos, hogy a tízek minél jobban együttműködjenek, és vegyenek részt az egységes bank, bankfelügyeletbe. És esetleg mondhat, mondhatnák többen is, mint a, hányan eddig mondták. Hogyha Európát a fenntartható növekedés szempontjából erősíteni akarjuk, akkor a akkor az ipari, gazdasági és politikai egyes, egyesülési folyamatot kell erősítenünk, és ennek egyik eszköze a szerződés is a közös valuta nagyon jó döntés, és hogyha ezt nem hoztuk volna meg tíz évvel ezelőtt, akkor semmi esélyünk nem lenne arra most, hogy Európa részt vegyen a globális gazdasági életben. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a 27 belül ne legyen, ne legyen nagy a szakadék, mert a tíz ország helyzetének romlása a másik 17 ország számára sem lenne kedvező. Tehát az integráció itt a legfontosabb. Thank you very much. I'd like... Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen mindkét miniszternek, hogy időt áldozott arra, hogy eljöjjön hozzánk. Szerettük volna, ha még egy kicsit tovább maradhatnak, de sajnos nem tudtak, mert az Eurogroup találkozója elindul, nem sokára megkezdődik. Kérem a tagokat, hogy maradjanak itt, hiszen van még egy-két bejelenteni valom a háromoldalú megbeszélésekkel kapcsolatban, de először hadd mondjak illő, hadd, hadd búcsúzzak el illő módon a miniszter miniszterektől. Két perc múlva folytatjuk az ülést. Okay. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kérem kollégáimat, hogy csendben intézzék el az elintézni valóikat, hadd jelentsem be amit be kell jelentenem a háromoldalú megállapodással kapcsolatban. Kérem szépen mindenkit, kérek szépen mindenkit, hogy ne beszélgessenek most már. Tudom, hogy nagyon izgalmas volt ez az ülés, de minél előbb el le tudjuk a bejelentő valókat, annál előbb fejezhetjük be. A, múlt hét csütörtökön volt egy háromoldalú megállapodás a tőke követelmény rendeletek kapcsolatban. Nagyon sok technikai témáról beszéltünk. Jövő héten is Sazurban is két ülés lesz kedden és csütörtökön. A kettős csomaggal kapcsolatban ut utoljára november 14-én tartottunk egy ülést, és egy, megállapodtunk egy előzetes csomagban a Ferrera jelentéssel kapcsolatban. Ez majd az gazdasági dialógussal kapcsolatban új megfogalmazást használ, valamint a delegáltaktusok illetve a különböző záradékok és egyéb témák is felmerültek, valamint a harmadik fejezetbeli kérdésekről is beszéltünk a a beváltási alap, kiváltási alap kérdését is megtekintettük a bizottság megfogalmazási javaslatait fogjuk megtárgyalni a következő üléseken, és reméljük, hogy nem sokára kielégítő eredményre jutunk. A hitelminősítő ügynökség 3-as, a november 27-i ülésen megállapodásra jutottunk, itt az állam államadóságok és a verseny kérdésében is megegyeztünk, úgyhogy januárban vagy februárban fog majd a plenáris ülés elé kerülni ez a téma. Ezzel a bejelentések sorát lezártam, más napi rendi pontunk nincs, december 6-án 9 órakor lesz a következő ülésünk. Köszönöm szépen!